Az ügyrendi pontot a bejelentés utára hagyom, ahogyan önök is tudják. Stavros Lambrinidis bejelentette, hogy külügyminiszterré nevezték ki a görög kormányban 2011. június 17-i határidővel, és a parlament tudomásul veszi ezt a közleményt, valamint a hetes cikk első bekezdéje, bekezdése értelmében az Európai Parlament egyik tagját közvetlen általános választójoggal megválasztják. A négyes szabály első és négyes bekezdése értelmében e, kinyilvánítja, hogy az Európai Parlamentben üres hely van. 2011. <laughs> június 17-től. We will continue uh, with our work. Folytatjuk a munkánkat, és kollégánknak uh, jó szerencsét kívánunk. A görög hatóságok tájékoztattak arról, hogy uh, Dimitrios Drutas, Drutas úr fogja helyesíteni Lambrinides urat a négyes szabály első bekezdése érdeké, értelmében. A parlament uh, ezt tudomásul veszi 2011. június 22-től. Üdvözlöm az új képviselőt, és szeretnék rámutatni, hogy a hármas szabály kettes bekezdése értelmében addig, amíg a megbízó levelét értékelik, igazolják, illetve a nyilatkozatot aláírja, mely szerint nincs érdekellentét, nem, nincs semmilyen ilyen hivatala, addig Dimitrios Drucász úr a parlamentben helyet kap, illetve megfelelő testületekben, és a kapcsolódó jogokat is élvezheti szerencsét, jó szerencsét kívánunk új kollégánknak is. Hallanak? Ügyrendi, ügyrendi pont miatt szeretnék felszólalni, ugyanaz számára erre nem emlékszem. Látom a politikai posztereket itt a teremben, azt hiszem, hogy ez szabályellenes. Engem személy szerint ez nem zavar. Nagyon sokszor kértem már itt, hogy a szabályokat megfelelően és egyenlően alkalmazzuk mindenki számára, hogyha ő, ezek az ő, hölgyek és urak a posztereiket bemutathatják, akkor saját UKIP posztereimet is ki szeretném tenni. Szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban megfelelő szabály születne. Thank you very much, Mr. Batten, for drawing... Köszönöm szépen, hogy felhívta egyértelműen figyelmemet ezekre a poszterekre. Azt kérem a poszterek tartóitól, hogy ezeket tegyék el. Will you please take... Kérem, hogy tegyék el ezeket a posztereket. Kérem, hogy helyezzék el ezüket, ezeket az asztalokon, és akkor folytathatjuk a munkát. Mrs. Lynn. Lynn asszony. Whether we agree or disagree with demonstrators, akár egyetértünk vagy nem a demonstrátokkal, tüntetőkkel, helytelennek tartom azt, hogy bejöhetnek az Európai Parlamentbe ezek a tüntetők, és így nem szavazhatunk. Teljesen mindegy, hogy egyetértünk vagy nem ennek az okával, azt hiszem, hogy valamit tenni kéne annak érdekében, hogy azonnal rátérhessenek a képviselők a szavazásra. Thank you, Mrs. Lynn. Köszönöm szépen, Lynn asszony. A szolgálatokat tájékoztatjuk erről a problémáról, és reméljük, hogy ez nem fog megismétlődni. Most pedig, ha megengedik, Medlina úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is egy bejelentéssel szeretnék élni. Gel Milles frakcióvezetőmet felmentették a vád alól. Ezek szerint Hollandiában mégiscsak van szólásszabadság. Kezdjünk hozzá a szavazáshoz. Ahogyan önök is tudják, nagyon hosszú nem, bocsánat, van egy írásos nyilatkozatunk. A